Allora, buon pomeriggio, noi riprendiamo subito il, eh, il dibattito. Eh, abbiamo de- Üdvözlök mindenkit, folytatnánk is a munkát. Adesso uh, la seconda tematica. Reggel is elmondtam, hogy délután egy másik témára fogunk áttérni, mégpedig azt, hogy hogyan lehet az ügynökségek, a, az intézmények közötti együttműködést javítani. Az olasz hatóságoktól jött egy képviselő, aki majd erről fog nekünk előadást tartani. A mafió, mafia ellenes főügyészről van szó, Pietro Grassóról, ő a megbízott a maffia ügyekkel kapcsolatos nemzetközi együttműködés területért. A nemzetközi intézmények, illetve ügynökségek munkájával foglalkozik, amelyeknek a feladata a nemzetközi bűnözés, illetve a maffia ellenes küzdelem. De Grasso urat felkérném arra, hogy mutassa be azt, hogy európai, illetve nemzetközi kontextusban hogyan dolgoznak a kollégái, és hogyan küzdenek a maffia jelenség ellen. Ugyanúgy fogunk eljárni, mint délelőtt. Először meghallgatjuk Grasso úr előadását, aztán a koordinátoroknak adom meg a szót, majd Grasso úrnak lesz lehetősége válaszolni a feltett kérdésekre. Ezt követi majd egy második kérdéskör, amelyre ismét válaszolhat majd a főügyész. Üdvözlöm még egyszer Pietro Grászot, akinek át is adom most a szót. Köszönöm szépen. Mindenek előtt meghatottan gondolok Giovanni Falconira, akit 92-ben a maffia gyilkolt meg. A nemzetközi együttműködés az egyetlen módja annak, hogy hatékonyan, konkrétan lépjünk fel a nemzetközi bűnszervezetek ellen. Nagyon meghatottan állok itt az önök szakbizottsága előtt. Ez a szakbizottság régóta nyomon követi, hogy mi történik a nemzetközi bűnözés elleni küzdelem területén. Sajnos Falconi úr nem láthatta ennek a szakbizottságnak a megszületését, nem láthatta ennek a munkáját, de reméljük, hogy ennek a szakbizottságnak sikerül majd hatékony munkát végeznie, és a nemzeti, illetve nemzetközi szinten sikerül majd harmonizálni a jogszabályokat, amelyek lehetővé teszi, ami lehetővé teszi majd, hogy hatékonyan küzdjünk a nemzetközi bűnözés ellen. Falconi úr munkája kiz, kivételesen nagyszerű volt. Igazi próféta volt, akit sajnos nem hallottak meg mindenhol. A szicíliai maffiák, a Kozanostra, a Rangetta, Kalabriában, illetve a Camorra Nápolyban, mind-mind komoly befolyásra tettek szert. Ezen szervezetek kiterjesztették lassanként a befolyási körüket, és új lehetőségeket ragadtak meg, amit a gazdasági szinten a globalizáció kínált fel számukra, valamint az új technológiák. A mafi, ezen maffia csoportok nemzetközi bűnszervezetekkel, így például a kolumbiai, illetve mexikai bűnszervezetekkel, valamint török maffiával, az orosz, a nigériai, az albán maffiákkal, és egyéb bűnszervezetekkel léptek szövetségre. Többek között kelet-európai, például koszovói bűnszervezetekkel is. A nyomozásaink arra mutattak rá, hogy stabil megállapodásokra alapulnak ezek az együttműködések, és közös illegális tevékenységet folytatnak ezen bűnszervezetek. Pénz és ember is van bőven ezen bűnszervezetekben. Megállapodnak, hogy egymást nem bántják, illetve megfelelő módon lehatárolják, hogy melyiknek hol van a területe. Elosztják az összes lehetőséget egymás között, valamint nemzetközi szinten is felosztják a területeket. különböző geopolitikai tendenciák, illetve változások figyelhetők meg, amelyeket a maffia ki is használ, hogy így újabb nyereségre, nagyobb nyereségre tegyenek szert. Közvetetten vagy közvetlenül befolyásolják a ö, mafiózó szervezetek a változásokat. Az új ö, bűnözési formák pedig új lehetőségeket nyújtanak a maffia szervezeteknek. Tulajdonképpen a mafiák tevékenysége nagyban hasonlít a hagyományos vállalkozók tevékenységéhez, csak azzal a különbséggel, hogy illegális szolgáltatásokat nyújtanak. A kereslet itt az egyik legfontosabb faktor, amely a, ezen bűnöző szervezetek hátterében áll. A bűnszervezetek tevékenysége, mint már mondtam, hasonlatos a vállalkozói szervezetekéhez. Különbözőféle szolgáltatásokat nyújtanak, illetve illegális termékeket biztosítanak az embercsempészetet fegyver, vagy robbanóanyag, vagy kábítószerkereskedelem kíséri. A legújabb nyomozások pedig rámutattak arra, hogy a helyzet változott. A régi hierarchia rendszer, ahogyan azt Olaszországban ismertük, már változáson ment keresztül ezen szervezetek arról tettek tanúbizonyságot, hogy nagyon jól tudnak alkalmazkodni az új helyzethez. Kis csoportok alakulnak ki, kis terrorista csoportok, amelyek három, négy, maximum öt főből állnak. a tevékenységeiket felaprózzák, így tudják garantálni a titoktartást. Ezzel egyfajta hálózat jön létre, hogyha az egyik csoportot sikerül felszámolni, egy másik lép a helyébe. És így garantálják az illegális kereskedelem, a csempészet folyamatosságát. Így végső soron a hálózat tevékenysége zavartalanul folytatódik, annak ellenére, hogy sikerül egy-egy kisebb csoportot felszámolni. Ahhoz, hogy ezeket fel tudjuk számolni, ahhoz a hierarchia tetejét kellene megtalálnunk. A profit és a nyereség ugyanolyan motivációt jelent, mint a, vallás. A kereskedelem, a csempészet, az illegális tevékenység mind-mind olyan tevékenységek, amelyeket ezen szervezetek folytatnak az így szerzett, az ebből származó profitot pedig visszaforgatják a rendszerbe, és így működtetik tovább az illegális bűnszervezeteket. A jelenlegi gazdasági válság nagyban összefügg a likviditással, ami óriási lehetőségeket, újabb lehetőségeket teremt a maffia szervezeteknek. Ezen szervezetek kiterjesztik a tevékenységüket újabb piacokra, újabb bűnszervezeti piacokra, a drog, illetve a fegyverkereskedelmen túl új piacokat találnak, amelynek segítségével óriási haszonra tesznek szert, és tehetik ezt a legnagyobb nyugalommal, hiszen olyan tevékenységekről van szó, amelyeket kevéssé büntetnek, mivel kevéssé ismertek. Így például a hamisított gyógyszereknek a kereskedelme, fegyverkereskedelem, emberkereskedelem, számítógépes bűnözés, valamint a tengeri kalózkodás. A válság hitel szintén óriási lehetőséget biztosít az uzsorakamatra nyújtott hitelek piacán. A kis és középvállalatok számára így egyfajta kaput nyitnak az illegális szervezetek felé. Egy új stratégiát fogadtunk el Olaszországban, amelynek segítségével az illegális vagyont támadjuk, ez az első prioritásunk. Ehhez igazítottuk a büntetőjogot, valamint megelőző jellegű intézkedéseket is hoztunk megpróbálunk küzdeni a bűnszervezetek által jelentett társadalmi kockázatok ellen küzdeni. A társadalmi megelőzés az egyik fontos pillér, amelyen dolgozunk, majd a vagyontárgyak elkobzása, amelyet a büntetőjogi felelősségre vonás követ, ez a második pillér. Egy új törvényt fogadtunk el, amely a mafia ellenes főigazgatóságnak nagyszerű eszközt jelent. Koordinálhatjuk a tevékenységünket a, ezen a területen. A bíróságokkal együttműködve az elmúlt két és fél évben az ingó és ingatlan vagyontárgyak kapcsán folytatott nyomozásaink során nagyszerű eredményeket sikerült elérnünk, több mint 4 milliárd eurót sikerült lefoglalnunk. Ez talán egy olasz sajátosság, de érdemes kiemelni, hogy van egy külön hivatal, egy országos hivatal, amely a különböző társadalmi, szociális szolgáltatásokon keresztül visszaszolgáltatja egy bizonyos formában a társadalomnak a, lef- a maffia által, a maffiától elkobzott vagyontárgyakat. Tehát visszajuttatja ez az ügynökség, ez a, az egység a társadalomnak a maffia által a maffia kezébe került, és utána a maffiától lefoglalt javakat. Ez egyfajta társadalmi igazságosságot teremt a belügyminisztérium, valamint az igazságügy minisztérium szintén részesül ezen, e, ezekből a forrásokból, hogy így tudják finanszírozni a maffia ellenes küzdelem folytatását. Ez egy válsághelyzetben különösen fontos kérdés, hogy hogyan találunk forrásokat annak érdekében, hogy a szervezett bűnözés elleni kereskedelem ne szervezett bűnözés elleni küzdelem ne lassuljon le. Különböző technológiákat használunk fel, és a világszintű pénzügyi piac, valamint a bankhelyzet mutatja, hogy milyen törékeny, nehéz helyzetben vagyunk. Ez a helyzet nagyszerű táptalajt jelent a szervezett bűnözők, bűnözés számára. A termékeket, az illegális termékeket egy kontinensen termelik, gyártják, utána átszállítják egy másik kontinensre, és egy harmadik kontinensen kerülnek azok fogyasztásra. A bűnszervezetek pedig különböző országokban találhatóak, a termékek szempontjából a gyártási, kiindulási, a tranzit, vagy éppen a célországban. Fel kell használnunk a létező jogi eszközöket, valamint tovább kell azokat fejleszteni, tovább kell fejleszteni a nyomozásokat. Megfelelő együttműködés nélkül nem tudunk majd megfelelő eredményeket elérni. Hatékonyan kell koordinálnunk a fellépéseinket a nemzetközi bűnszervezetek ellen. Olaszországnak vannak talán a legkiterjedtebb, legsokfélébb eszközei. De természetesen együtt kell működnünk a többi országgal is. Hozzá fogunk természetesen járulni ahhoz, hogy küzdjünk a nemzetközi bűnszervezetek ellen. Megtaláltuk a az ellenszert, tudjuk, hogy hogyan tudjuk legyőzni ezt a csapást, de szükség van arra, hogy ezt a többi ország is használja hiszen egy olyan bűnsz, bűnözési formáról van szó, amely nem egy országhoz köthető, hanem a határokon átnyúló bűnözési formáról van szó. A kábítószerkereskedők tönkreteszik a fiatal generációkat, és el, elképzelhetetlen, hogy a világon legyen egy olyan ország, amely ezen bűnözők számára menedéket nyújtanom. nem csak a bűnözőknek kell átlépniük a határokat, hanem a nemzetközi együttműködésnek is határok nélkül kell működnie. Az igazságügyi harmonizáció még nem valósult meg, a szervezetbűnözés ellen már nagyon sok jó közös lépés született, sikerült meghatároznunk bűncselekményeket, szabálysértéseket, amelyeken, amelynek segítségével tovább léphetünk. A 416 A cikk az olasz BTK-ban szintén egy nagyon hasznos eszköz, de ez megint csak egy nemzeti sajátosság. Fontos lenne, hogy ez megvalósuljon a többi Európai Uniós tagállamban is természetesen a helyi sajátosságoknak megfelelően. A szövet, bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekmények, illetve azok ezen bűnszövetkezeteknek a kezelését illetően fontos lenne, hogy a többi tagállam is ihletet merítsen az olasz törvényekből. A nemzetközi kontextusban természetesen nem lehet mindenhol ugyanúgy alkalmazni az olasz jogszabályokat, mindenképpen meg kell találni a helyi sajátosságokat hiszen az olasz jogszabály nagyon pontos, fontos, hogy elkerüljük az átfedéseket, a különböző hatóságoknak a munkáját racionalizáljuk hiszen a rendőrség az, amely Olaszországban a nyomozásokat végzi. Ez a rendszer ugyanakkor csak részben központosított. Fontos meghatározni azt, hogy ki a nyomozásnak a felelőse, fontos, hogy területi szempontból is meddig tart a nyomozás hatája. A helyi, fő, a helyi ügyész kezében van a nyomozás vezetése. Egy nyomozásban fellépő hiányosság vagy koordináció hiánya esetén lehetőség nyílik arra, hogy központi szinten kerüljön sor a koordinálásra. A különböző nemzetközi egyezmények, valamint keretegyezmények és nem kötelező érvényű nemzetközi megállapodások értelmében A pénzügyi megállapodás is ide tartozik, amelyet február, amely februárban került felülvizsgálatra, valamint a nemzetközi, illetve határokon átnyúló bűnözésről szóló egyezmények is nagyon hasznos eszközök. az illegális tevékenységből származó haszonnak a felhasználásáról is, illetve az, annak a sorsáról is fontos, hogy jogszabályokban rendelkezzünk. De sajnos nemzetközi szinten nem eléggé harmonizáltak még a lépések. Miért? Néhány okot nézzünk most erre. Természetesen majd papíron is eljutatom majd önökhöz az előadásomnak a tartalmát. Talán így jobban láthatják, hogy miért nem működik hatékonyan a rendszer. Minden kétségen felül áll, hogy amikor nemzetközi együttműködést kívánnak létrehozni a külföldön található javak, illetve vagyontárgyak megtalálására. Fontos, hogy rendelkezésünkre álljanak banki tanúsítványok, amikor erre szükség van. És azt láthattuk, hogy a nyilvántartási rendszerek országonként eltérőek. Milyen lépéseket tehet az Európai Unió? lehet-e központi nyilvántartást létrehozni? Talán ennek a segítségével hatékonyabban tudnánk fellépni. Ami pedig az elkobzásokat illeti az egyes tagállamokban. Jelenleg 19 tagállamban sikerült egy közös jogszabályt átültetni, amelynek a következtében a meghozott intézkedések tekintetében eléggé bizonytalan helyzet alakult ki, hiszen a nemzeti jogszabályok nem egységesek. Volt, tehát van olyan ország, ahol átültették az európai jogszabályokat a nemzeti jogszabályokba, de vannak olyanok, amelyekben nem. Így a közös alapot nem ismerik el mindenhol. Fontos lenne, hogy ezen európai jogszabályokat valóban minden egyes tagországban átültessék a, jogszabályok, a nemzeti jogszabályokba, és azokat megfelelőképpen alkalmazzák. Amíg ez nem így történik, addig nem hatékony a rendszer. Szinte minden egyes tagállam elfogadott egy az elkobzással egyenértékű intézkedést. Azaz, amikor nem lehet lefoglalni vagy elkobozni a vagyontárgyat abban az országban, ahol a bűnök elkövető elkövette a bűncselekményt, akkor a lefoglalásra, illetve elkobzásra egy másik tagállamban is lehetőség van. De előfordul, hogy ezt nem sikerül érvényre juttatni. Ennek pedig negatív következményei vannak, mégpedig az, hogy az illegális tevékenységek meghozzák a gyümölcseiket, és a harmadik országok gazdasági tevékenységére is kihatással vannak, valamint az Európai Unió gazdasági működését is befolyásolják. Így aztán minden tagállamnak kötelezettsége lenne, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy kiírtsák ezeket a bűnszövetkezeteket, akárhol is léteznek az Európai Unióban. A nemzetközi szolidaritás és a közös felelősségvállalás keretében. Így aztán meg kell dupláznunk az erőfeszítéseinket nemzeti és nemzetközi szinten. Nagyon fontos, hogy fölismerjük azt, hogy a nemzetközi szervezet bűnözés elleni harcot nemzeti, európai és nemzetközi szinten is folytatnunk kell. Én azt mondanám, hogy minnyáján tudjuk, hogy ki akarjuk írtani a szervezet bűnözést az országainkból és az EU-ból. Többféle javaslat is létezik azt illetően, hogy ezt hogyan érhetnek el. A tanácsnak van egy direktíva javaslata a tulajdonok és az ingatlanok elkobzására, és várunk egy irányelvet a bűnügyi szankciókat illetően is. Igazán reméljük azt is, hogy ez a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon az Európai Uniós munkához, annak érdekében, hogy megfelelő jogi eszközeink legyenek a célok elérésére. Elengedhetetlen fontosságú, hogy a korrupció ellen felvegyük a harcot. Ez az egyének által elkövetett korrupcióra is vonatkozik, mert az Európai Uniónak ez is érdeke. Alapvető fontosságú, hogy mindenki a létező eszközöket a gyakorlatban is alkalmazza. Ezek hatékonyak lennének, hogyha alkalmaznák őket, így aztán én vagyok az első, aki beismeri, hogy Olaszországnak kellene elsősorban a gyakorlatban megvalósítania a saját nemzeti jogszabályait, és az uniós szintű jogszabályokat is ratifikálni kellene, amit eddig nem tettünk meg még Olaszországban. Végül, hogy mondjam el, hogy alapvető fontosságú az, hogy a szervezet bűnözés ellen hatékonyak legyenek az eszközeink, hogy felismerjük, hogy ez a jelenség jelleget váltott, és hogy például az adattárolási irányelvet tiszteletben tartsuk, ez például a mobiltelefonos adatokat tárolja egy bizonyos időig. Ezen kívül Olaszországban van egy olyan jogszabályjavaslat, amely arra vonatkozik, hogy csak 6 hónapig tároljuk az adatokat telefonálásokról. Hát ez a mi rendőri munkánkat ellehetetleníteni, ez egy katasztrofális hatású lépés lenne hiszen így nem férhetnénk hozzá 6 hónapnál régebbi idejű mobiltelefonos adatokhoz. Ezen kívül a nemzetközi közösségben és Európában is többféle kezdeményezés van arra nézve, hogy elismertessük, és egyre többen elismerik, hogy fel kell lépnünk gátlástalan bűnözők ellen, és ezek az elemek mindenki életét veszélyeztetik. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ez egy nagyon átfogó ismertető volt. A koordinátorok a szó. Két percre, Matthias. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a főügyész úrnak, hogy a meghívásunkra ellátogatott, és mélyrehatóan ismertette velünk a terepen végzett munkáját. Két kérdésem lenne önhöz. Az első a határokra vonatkozik, amikor önt hallgatjuk, és bizonyos ön előtt szóló előadókat is meghallgattunk, akik Latin Amerikából kábítószerkereskedelemről beszélnek, vagy fegyverkereskedelem a Balkán országaiból. Azt szeretném tudni, hogy ön mit gondol a határokról, Ön véleménye szerint a ma már nem létező Európai Unión belüli határok valamilyen kihatással vannak-e arra, hogy hogyan alakul az EU-ban a, határozott, a, a, a, a szervezett bűnözés? Mert végül is az a benyomásunk, hogy a szervezett bűnözés legalább ugyanannyira a harmadik országokban és az EU-n belül is komoly kihatásokkal van életünkre. Második kérdésünk. A vizsgálatok eredményének javulása konkrét bilaterális kapcsolatoknak hála vezethet-e meg, megoldásra, vagy pedig amikor az európai Eurojust vagy Europol ügynökségekből érkező mm, információk érkeznek be önhöz, melyiknek van jobb minősége? Adesso per essendi due minuti l'onor... Elnök, köszönöm. A szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is a vendégünknek, hogy ellátogatott ide, hiszen nagyon sokat segített abban nekünk, hogy felállítsuk ezt a bizottságot, és célokat tűzünk ki magunk elé. Ön beszélt a geopolitikai tényezőkről, és arról, hogy a maffia tevékenységek ehhez szorosan kötődnek. Szerintem nagyon fontos az, hogy részletesebben beszéljünk erről. Nevezetesen a maffia típusú gondolkodás egyre inkább elterjedt a világon. A Drangata a Kalabriából és a maffia már több évtizede működik. De igazából elmondhatjuk azt, hogy a világon minden egyes bűnszövetkezet a maffia típusú szerveződésekre vezethető vissza az olasz mintára. Egyértelmű azonban most számunkra, hogy globális nemzetközi illegális kereskedelmet nagyon kiterjedt és mélyrehatóan lehet folytatni már. Most már kicsit látunk abban, hogy a maffia hogyan szerveződik, melyen országokban létezők, például most már Kelet-Európában is, erről elég sok szó esik. De ön hogy látja? Azokon a területeken, ahol nem olyan hatékony a rendőri munka, mi a helyzet? Ezen kívül Németországban, Belgiumban és Hollandiában mi a helyzet. Hiszen szeretnénk tudni, hogy ezekben a tagállamokban hogyan működik a maffia az unión belül, hiszen így alakíthatunk ki pontos képet. Köszönöm, Newton Dan úr! Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony! Önnek nagyon nehéz a feladata, ügyész úr, de mi segíteni az ön munkáját az EU szintjén. Ön szeretne egy egységes uniós főügyész hivatalt látni? Szeretne új büntető törvényeket? Legyen egy EU-s FBI? Legyen a rossz fiúk ellen egy ellenszövetkezet? Legyen harmonizált EU-s büntetés minden tagállamban? Hiszen így a kiskapukat kikerülve egyik tagállamról másikba menekülhetnek a bűnözők, vagy legyenek EU-s börtönök? Nem tudom. Szeretném hogy tudni, hogy mit tehetnénk a parlament részéről. Elnök, köszönöm szépen. Kirkhope úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most hallottuk, hogy nem nincsenek határok Európában. De hát a vitát nézve, igenis vannak technológia, telekommunikációs, bűnügyi, pénzügyi, bank, szakmai határok, és mindenféle szabály és szabályzat, amelyet úgy tűnik, hogy betartanak az egyes szektorok és egyes vállalkozások pedig közben tudjuk róluk, hogy ők folytatják a hamisítást, pénzmosást, csak fedőszervezetként fedik le azokat, akik bűntevékenységeket követnek el. Tehát Newton Dan úr kérdését követve, tényleg hogyan segíthetnénk önnek a munkájában? Ön egy egyedülálló országból jön, ahol egyedülálló a bűn szervezkedés, nagyon nehéz a munkája. És ezek a határok, amik léteznek, de amik menedékül szolgálnak sok bűnöző számára, ezt figyelembe véve hogyan segíthetünk önnek? És mivel ez a bizottság létezik itt, és ugyanakkor léteznek a bűnügyi érdekek, Ön mit gondol? Ön hogyan segítheti az EU-t abban, hogy fölvegye harcot ezzel a problémával? Köszönöm. Zondergár úr a GUE részéről két percre. Köszönöm szépen. A tárgy, amiről most beszélünk, az az, hogy az EU-n belül és Olaszországban hogyan működnek együtt a szervezetek. Nyilvánvaló, hogyha az alapkonfliktus a jó fiúk és a rossz fiúk harca, akkor ez egy alapvető helyzet, amit nagyon nehéz megoldani. De mindjárt értjük a problémát. Az igazi probléma azonban akkor merül fel, hogyha a rossz fiúk behatolnak a jó fiúk szövetkezeteibe tehát igazából, hogyha administratív szinten nem tudjuk felvenni a harcot a maffia ellen, mert már belefolytak, beépültek a jó fiúk szervezeteibe, akkor mit tettünk? Ön, mint szakértő, mit gondol erről? Milyen százalékban beszélhetünk erről a jelenségről, és milyen külön kihívásokat rejt ez magában? Elnök, köszönöm szépen. Borgézió úr, két percre. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönetet szeretnék mondani a maffia ellenes ügyésznek. Nagyra értekeljük, hogy eljött ide, és szeretnénk gratulálni önnek az erőfeszítéseihez, és sok sikert kívánni a jövőben is. Az EU nevében is hiszen nagyon nagyra tartjuk az olyan embereket, mint ön, akik a harcunkat vezeti az emberileg lehetséges leghatékonyabb módon. Hiszen a szervezett bűnözés esetében nagyon gyakran ez csapás egyik országra a másikra terjed. Ez egy nagyon érzékeny terület. és hatalmas a történet és politikai jelentősége. Tehát szeretném hallani az ön véleményét. Ön mit gondol? Az olasz állam megfelelően részt vesz-e a maffia ellenes harcban? Ön mit gondol? vannak-e olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy az állam és a maffia összefonódik? Tudom, hogy ezek bizalmas adatok, de hát ez a feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk, és ehhez nagyon fontos, hogy minden információhoz hozzáférhessünk. Mi úgy érezzük, hogy vizsgálóbizottságként jogunk az, hogy hozzáférhessünk minden információhoz például a mafia tulajdonok lefoglalásuk, megsemmisítésüket, illetően a tulajdonlásukat, illetően a rendőrségi munkát, illetően a közismert mafiózók letartóztatását, illetően hiszen néhányukat a saját otthonában tartóztattak le. Tehát ezt szeretnénk mind-mind tudni, hiszen <clears throat> mi politikai szempontból az igazságot keressük. Köszönöm. A raportőré szó. Jakulin úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt az igen érdekes részletes beszámolót Grasso úr részéről. Ön beszélt a bűn elkövetés, a bűnözők által termelt profitról. Én egy-két dologra szeretnék rákérdezni. Ön szervezett bűnözésről beszélt, azt mondta, hogy ez nem egyetlen je, nemzetállam jellemzője, nem territoriális jellegű már. Értem ugyan, amit mond, de nem tudom, mit gondol arról. Húsz évvel ezelőtt valószínűleg Falcone úr se gondolta volna, hogy húsz év múlva olyan fontosságúvá válik ez az olasz probléma, hogy már európai problémaként kezeljük. Egy éven belül jelentést kell érnünk erről. Ön mit gondol? Milyen nemzeti nemzetközi rendőri és igazságügyi együttműködésre van szükség a mafia ellenes harc részére. Hogyan lehetne megvalósítani például az Európai Főügyészi Hivatalt? Ön szerint ez hozzáadott értéket teremtene? Ön beszélt arról, hogy a maffia behatolása minden területen bűnként kell, hogy definiálódjon, nem csak Olaszországban. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Borsellino asszony még. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, ügyész úr, hogy egyértelmű képet festett a nemzetközi bűnügyi helyzetről. Én úgy, hozom, úgy hiszem, hogy a prevencióról is szót kellene ejtenünk. Hogyan lehetne megakadályozni azt, hogy újra és újra továbbfejlődjenek ezek a bűnszervezetek? Hogyan működhetnének együtt az európai országok? Annak érdekében, hogy kiírtsuk ezt a jelenséget. Beszéltünk arról, hogy Európai Unió szinten is kellene egy 416 per A cikk, hogy GIT-eket, közös vizsgálati egységeket kellene létrehozni európai szinten. Ha megnézzük azt, hogy a bűnszervezetek milyen profitot termelnek, milyen bevételük van, akkor látjuk, hogy Olaszországban nagyon nagy pénzeket foglaltak le ezzel kapcsolatban, és például ezeknek egy része úgynevezett szemilegális keretek között keletkezett. Ám a korrupt, korrupció is hatalmas profittermeléssel jár. Tudjuk, hogy Olaszországban a szervezetbűnözés összefonódik a politikával. Azért emlegettem Olaszországot, mert azt az országot ismerem, és szerintem ez egy olyan példa, amely rámutathat, hogy másutt is hogyan akadályozhatjuk meg, hogy a maffia beépüljön más szervezetekbe. Köszönöm. Igen, én is nagyon gyors leszek. Ön azt mondta a bevezetőjében, hogy a tulajdonok lefoglalása már ma is lehetséges, legalábbis azon a területen, ahol bizonyítottan keletkezett ez a tulajdon. Ön mit gondol, az Európai Uniós irányelvek elegendőek-e ahhoz, hogy felkutathassuk ezeket a tulajdonokat? Vannak-e olyan államok, amelyek a gyakorlatban nem hajtották végre a jogszabályokat. Én ugyanis azt gondolom, hogy a tulajdon és a javak lefoglalása, elkobzása nagyon fontos, hiszen így tudjuk megakadályozni a további tevékenységeket. Erről tudnám még mondani valamit? Köszönöm. Most pedig Zefka úrnak adnám meg a szót. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prokuratorze, ja mam jedno krótkie pytanie do pana jako do praktyka. Jesteśmy w parlamencie. Egy kérdésem lenne, ugyanis a gyakorlati tapasztalataira épülve mi itt Európában ugye jogalkotási tevékenységet végzünk, ön pedig az olasz jog keretei között lép föl saját országában. Milyen összefüggés van a meglévő jó vagy rossz jogszabályok között, vagy éppen közepes minőségű jogszabályok között, és a szervezet bűnözés közötti összefüggések között? nincs jogi űrhelyzet, vannak rendelkezések a maffia ellenes, valamint szervezetbűnözés ellenes harcra, és mennyire hatékony a fellépés a jogi kerettel? Milyen hozzáadott értéket képviselhet a közösségi joganyag, amely a nemzeti joganyagra ráépülve mondjuk hozzáadott érték? ként lépez, létezhet, ha van ilyen. Most Grász adja meg elnök asszony a szót, hogy a feltett kérdésekre 5 percben válaszoljon meg, ami hát nagyon nehéz feladat lesz, de ővé a szó. Hát valóban akkor távirat és stílusban fogok válaszolni. Határok. milyen határok? Európának vannak határai, valóban. Ellenőrizni kell-e határellenőrzésnek hála ezen határokat? Ami a tengeri határokat illeti, a tengerparti határvidékek ellenőrzése szinte lehetetlen. Szűrőket kell -e beépíteni Európai Unión belül? Hiszen hogyha behatolunk egy európai területre mondjuk a közúton, akkor ezt egyszerűen megtehetjük, sőt nagyon egyszerűen. Vannak tehát olyan helyek, ahol valóban öm, szigorú ellenőrzéseket kellene végrehajtani, hogy elkerüljük, hogy az ilyen belépőpontokon keresztül az említett árucikkek ne érkezhessenek be az európai területre. Második pont kétoldalú nyomozások, együttműködés, kétoldalú együttműködés. Erre az a válaszom, hogy vizsgálatok, nyomozás, amennyiben nemzeteken áthatoló két többoldalú bűncselekményről van szó, vagy szabálysértésről, akkor igen, két vagy több oldalú együttműködésre van szükség. És a siker is sokkal hathatósabb a végrehajtás szintjén, amikor például elfogadó parancsot adunk ki határokon átnyúlóan, akkor igenis szükség van a nemzeteken átnyúló együttműködésre. Elébe kell menni a dolgoknak, és a jelenlegi hivatali megkeresés helyett, amely nagyon lassú, rugalmatlan megoldás, inkább rugalmasabb parancsokon keresztül járjon kell, hiszen a bűnszervezetek bizony mindig lépéselőnyben vannak. Ahogy már említettem. intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, hogy amikor mi a, mármint hogy intézkedéseket foganatosítottak a, a, bűn, a bűn elkövető szervezetek, hogy amikor mi már a nyomozói hatósággal, vagy éppen kin az ügyészséggel kivonulunk, már ők eltűntek onnan. Térjünk át most egy következő kérdésre. Tedekel. Egy telefonhívást felvettünk egy olasz és egy német között, Nyugat-Berlin, Kelet-Berlinben, hogy, nyug, hogy mit vásárol majd valamit, egy diszkót, egy éttermet, egy pizzériát vásárol. Ugyanazon a napon már Nyugat-Berlinből Kelet-Berlinbe átvándorolt a pénz, és bűncselekményekből származó jövedelmeket kíván befektetni valaki. Igen, mindig a leggyengébb politikai rendszerekben települ meg a bűnelkövetés ahol a legkisebb az ellenállás. Afelé tendálnak a bűnelkövetők, és igenis a politikai szálak megerősítésén kell segíteni, nem csak az Európai Unión belül, hanem világszinten is, hogy valahol az űrhelyzetet igenis betöltsük, és kiszorítsuk a bűnszervezeteket ahol ö, megpróbálják a csúszópénzeken keresztül például az összefonódásokat megtalálni, az úgynevezett gyenge láncemeket, a bűnelkövetők. A maffia ott nem látható, ahol éppen kereskedik, ahol bizniszel, nem. A stratégiáját kell tudnunk beazonosítani, hiszen így működik ő. Az űrhelyzetekbe ö, próbálja befészkelni magát. A statisztikai adatok segíthetnek minket, gyilkosságok, bűncselekmények, jogsértések el, elkövetése valahol így viszont tévúton járunk. Nem. Nyomozat, nyomozó, nyomozati vizsgálódásokat kell végeznünk annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen elemekre, véleményekre, információkra alapulhatunk, és az adott személyekről így indulhat meg a nyomozás. Akik úgy mond, ö, ö, fehérek, mint a ma született bárány, de mégis, mégis mm, valahol együttműködésen keresztül tudjuk csak a leplet esetleg megemelni az ilyen tisztának tűnő emberekről. Ami a vizsgálóbírók, rendőri erők és ügyészek együttműködését illeti, hát ott az eredet az, amivel kapcsolatban úgymond nem eh, etnikai származásra gondolok itt most, de ha, hogy honnan is származnak a eredetileg a bűnelkövető hálózatok, a bűnügyi hálózatok. Ahhoz, hogy kipécézhessük az ilyen hálózatokat, olyan helyekben kell gondolkodnunk, amely, ahonnan el sem várnánk nem kell itt most valahol önmagunknak is hazudni, nem, jelenségek léteznek, és ezért veszélyes azt mondani, hogy nem, nem, befogjuk a fülünket, és nem létezik semmi, nem. Mert igenis, a, a, ha túl sokáig várunk, és hogyha nem gondolkodunk így, akkor bizony túl késő lesz a prevencióra. Olyan jogalkotásra lenne szükségünk, amelyet Európa teljes területén gyorsan alkalmazhatunk, és a kölcsönös elismerhetőség eszköze hasznos lenne. Én azt szeretném, hogy egy európai közösség létezzen, amely úgymond az Európai Unió egészére hoz létre törvényt. Az én munkámban, napi-napi munkámban néha magam is meglepődöm, hogy hiszek, utopisztikusan hiszek az álmaimban, igenis szükségünk van néha az álmokra, és saját álmainkban is ringatnunk kell magunkat. Ezek nem hiú ábrándok. A közösségen belül szükség van a cserére, mégpedig a tagállamok közötti cserére, az igazságszolgáltatási ügynökségek közötti együttműködést kellene talán megvalósítani. De ezt úgy lehet csak elérni, hogyha maga a rendszer elismeri a koordinációt a jelenlegi ügynökségek között. Az EU-ban nem minden tagállam fogadta el ezt a kölcsönös elismerést. Így most ez még nem létezik. Egy olyan börtön, ahol a bandavezér már nem folytathatja táv, távirányítással a munkálatokat a, a börtönfalain kívül, hát valahol szinte magánzárkába kellene zárni ahhoz, hogy ne tudja tovább is irányítani a bűncselekményeket a falakon kívül. Utalás történt, és kérdést hallottam több részről is, hogy egy európai főügyész, mint olyan, kívánatos-e? Én nem tudom elképzelni, hogy valóban létrejöjjön ez a mm, státusz. Miért? Mert a, a bírók, a tagállamok bíróitól elvenném mondjuk a főügyész, vagy a válthatóságaitól a főügyész a munkát? Nem, viszont a főügyész az európai közösség érdekeit szolgálhatna. Ez az ügyész, ez az európai ügyész, nevezzük őt főügyésznek, egyfajta modellből kaphatna ihletet, meríthetne ihleket, ihletet, például az olasz főügyész válthatóság képviselője minden végrehajtótól teljesen független függetlenül végzi ő munkáját, és szabadon végezhet vizsgálatot minden feltételezett bűncselekménnyel kapcsolatban, és az igazságszolgáltatási rendőrséghez is fordulhat. Ihletet lehetne meríteni olasz forrásból az európai főügyész munkájára. Így lehetne az európai érdekek védelmét nemzeteken átnyúló módon ö, kiteljesíteni, a főgyésznek hála, nemzetek feletti megoldásként. Határok. Hallottuk, hogy vannak érdekek ö, mentén húzódó technológiai határok, és ezeket nem rejthetjük véka alá. Igen, de ugyanakkor mi a célunk? Az, hogy közös határokat alkossunk a bűnözés ellen. Hogyha például egy ipari vállalat egy márkát kíván védjegyeztetni, akkor igenis közös határokra van szükség annak érdekében, hogy valóban felvegyük és nem kesztyűs kézzel a harcot, a hamisított árucikkek ellen. Kínát említsük csak, ennek a hamisított árucikkek kereskedelmének egyik központi országáról van szó. Európában tehát egységesen kell fellépnünk, amikor megoldásokat keresünk. Diplomáciai megoldásokkal kezdhetjük például, és aztán megpróbálhatjuk az együttműködését elérni azon országoknak, akik Európa határain kívül találhatóak. Mert számos probléma pontosan abból fakad, hogy nem európai országokkal tárgyalunk, így aztán Európa pénzügyi és vagyoni ö, támadások tárgya. Tárgyává válik, az elmúlt időben ezt láttuk. Több példa is mutatta, hogy létezik ez a probléma. A különböző ügynésségek, amelyek egymással Euró- a, Olaszországban együttműködnek, Bizony, nem ritka, hogy az ilyen ügynökségekhez, hivatalokhoz téglaemberek is bekerülnek. Én Palermóban éltem meg ezt a helyzetet, és bizony a rendőrség köreiben maffia beépített emberek, téglák jelentek meg, és bizony megpróbálták ezt a fajta rákfenét az illetékesek mm, kiírtani, de ehhez nagyon körültekintőnek kell lenni az ügynökségekben, hivatalokban, és minden eltérést, minden esetleges eltérést jelezni kell, és aztán ki kell vizsgálni, hogy egyszerűen csak mm, munkaköri mm, figyelmetlenségből származik-e mindez, vagy valamilyen bűnös szándék húzódik meg mögötte. Borgéció úr, Borgéció asszony, egyetértek önnel. Teljes mértékben. Valóban, az igazság hangját kell hallatni. igazságügyi ö, hivatalnok, Patuzzi ö, úr neve mindannyiunk számára Olaszországban ismert és egész fejezet, egész sor vizsgálódás indult meg az ő ügyében. És amikor majd a vizsgálatokat lezárjuk, akkor példát statuálunk, hogy semmilyen más tagállamban ilyen közös munkára a bűnszervezetek és a hivatalnokok között ne kerüljön sor. Igenis, ki kell pellengéreznünk, hogy mi történik, hogy mi történik Olaszországban. De először is ez, e, e körül kell vizsgálódnunk, hogy mi is történt valóban ebben az adott esetben. És az biztos, hogy paktumokat nem fogunk kötni, nem paktálunk le az ördöggel, az ilyen bűnszövetségek képviselőivel. Igen, a Kápácsi autópályára gondolok. Nem fogom azt elfelejteni, hogy mi történt ott, sem pedig azt a mészárlást, ami néhány méterre történt Falkóne bírótól. Azokat a mészárlásokat sem, amelyek olyan kerületekben zajlottak, amelyekben úgy érzi az ember magát, mintha Beirutban lenne, ahol az emberi húscafatokat szedték össze a, a kövek alól. Hogyan lehet ilyen barbár módon eljárni? Igazságügyi együttműködés és a, a, az országok feletti ügy, főügyész, már említettem a válaszomat, bűnszövetkezet ügye. Bűnszövetkezet. Én már elmondtam, hogy nem szeretném, nem találom kívánatosnak, hogy ezen jogsértések, amelyeket azért hoztunk létre, hogy Olaszország déli részének valóságát tükröztessük, valahol csak átkerüljenek bemásolva más országok jog jogszabályaiban, nem. A szervezett bűnözés az nem csak egyszerűen bűncselekményekből, alapbűncselekményekből áll, nem mindig társadalmi kontextusba kell behelyezni azokat. A gazdasági tényezők a munkahelyi bűncselekmények is, mindenképpen a politikai szféra is mind-mind sajátosságokkal rendelkezik, és így lehet csak a terepen zajló helyzetet felmérni, és aztán lehet meghatározni, hogy a bűncselekmény milyen szinten minősített vagy sem, és minden bírónak, ügyésznek el kell ismernie ezt a minősítést, és aztán a BTK-ba bekerül majd ez a fogalom meghatározás, és aztán így lehet csak bírósági eljárást megszervezni, és aztán a bűnösöket elítélni. Aztán a külső segítség. Nem, én azt gondolnám, hogy a bűnszövetkezetben elkövetett bűncselekményekről beszéljünk, aztán pedig más komplexebb konfigurációkat is fedjen le a jog. Az viszont biztos, egy dolog biztos mi ez? Amint egy viselkedési módot szankciókba sújtunk, Innentől kezdve a parlamentnek kell döntenie arról, hogy milyen jogeseményeket kell szankcionálni. Példával érek. Például javakat kapni egy bűnszervezettől, ilyeneket átvenni, vajon ez bűncselekmény vagy sem, a minősítés joga az a nemzeti parlamenttől függ. És aztán lehet magát a az eseményt ö, minősíteni. Aztán a bűnügyi anyagi jog kérdése már az, hogy külső segítséggel történt-e, vagy sem az ilyen bűnszövetkezetben való résztvétel az biztos, hogy mindenkinek meg kell először is értenie, hogy szankcionált fellépésről van szó, és tudnia kell, hogy milyen viselkedést, milyen fellépést is szankcionálunk. Aztán itt van a megvesztegetés, a korrupció kérdése. Összefüggés van a maffia és a politikai szféra között nem lehet itt vék alá rejtenünk ezt, igenis mi elfogadtunk olyan rendelkezéseket és törvényeket Olaszországban, például a mm, közösségi tanács egy olyan helyileg választott fórum, amely igazgatási határozaton keresztül feloszlatható. Olasz példa ez. És itt valahol meghatározó elemet is figyelembe kell venni, mi szerint be kell bizonyítani, hogy a szervezet nem egy közösség érdekeit szolgálja, hanem csak egyének kis csoportjának érdekeit, legyen az maffia vagy szervezet bűnözési csoport. És akkor például a szavazatok úgymond korrumpálására is szó lehet, mely szerint ha én így szavazok, te ezt adod nekem, tehát hogy valahol készpénz vagy boríték segítségével befolyásolnak például egy politikai döntést vagy szavazást. Vannak olyan országok, amelyek az úgynevezett önvisszaforgatás mint olyat elismerik, Hát nálunk vannak olyan kerethatározatok, amelyeket Olaszországban nem fogadtak el és nem ratifikáltak. Szerettem volna, hogy ez így történjen egész sor, egy, egy komoly listám van, hogy mik is zavarnak engem az olasz jogrendszerben. Számos ország átültette saját nemzeti jogszabályaiba azon aspektusokat, elemeket, amelyek más országban nem, például Olaszországban is számos ilyen jogszabály nem létezik. Igenis a kerethatározatra szükség van, mert én arról álmodom, hogy létezzen egy ilyen jogszabály. Egy olyan jogszabály, amelyet Európában mindenütt lehet alkalmazni. Számos ország van Európában, amely, amely nem vette még át, nem ültette át az elkobzásra vonatkozó jogszabályokat. Lehet, hogy nem értettük meg egészen, hogy miről is szól ez a jogi instrumentum annak érdekében, hogy valóban a bűncselekmények elkövetői ellen léphessünk fel ott, ahol fáj neki, tehát amikor a zsebébe nyúlunk, vagy éppen a pénzes éppen a bukszájába. Úgyhogy így tudjuk csak valóban megtámadni a, a bűnelkövetőket, és így tudunk valóban megtorló rendszerbe vezetni. A hozzáadott érték Azon túl, hogy büntetjük a hiányosságokat, vagy a, a, éppen a bűnös cselekményeket, alapvető fontossággal bír a megelőzés is. Miért? Azért, mert megelőzésnek hála lehetőségünk van arra, hogy elkerüljük, hogy valóban patológus, patol, patológus, hogy valóban már ö, begyűrűzön a, a, bűnelkövetés, és hogy bűncselekményeket hajtsanak végre. Ha nem így járunk el, akkor a megtorló jogszabályok tárát nem tudnánk valóban felhasználni. Persze heteket lehetne még. Ez mit cserélni? Köszönöm, hogy megadták a szót. Köszönjük szépen, ügyész úr. Köszönjük szépen, hogy ilyen részletesen válaszolt a kérdésekre. Köszönjük szépen továbbá azt is, hogy a délelőtti előadókhoz hasonlóan ön is reflektált az európai jogszabályok szükségességére. Tehát még egyszer köszönjük, reméljük, hogy lesz még lehetőségünk később is mecserére. Köszönet még egyszer azért, hogy átadta egy annak a listája, azon jogszabályoknak a listáját, amelyek nem kerültek átültetésre az olasz jogszabályba, és még erre várnak. Az ügyész úr átadta az előadásának egy papírváltozatát, és ezt mindenki számára hozzáférhetővé tesszük. Jean-Jacques Colombi a francia belügyminisztérium nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetője fog most egy előadást tartani az együttműködésről a nemzeti hatóságok, illetve az európai intézmények között. Megvizsgáljuk azt, hogy operatív szinten milyen nehézségek merülnek fel, amikor nemzeti szintről átlépünk nemzetközi vagy európai szintre. Ugyanúgy járunk el, mint eddig is. Átadom egyből a szót Kolombi úrnak. Üdvözlök mindenkit! Köszönöm az asszonynak, hogy szót kaptam. Megpróbálok egy rövid, viszonylag rövid előadást tartani, hogy legyen idő a kérdéseik megválaszolására. A az országom belügyminiszterét, illetve a igazságügyi rendőrségét képviselem. A szervezet bűnözés ellen, illetve általában a bűnözés ellen küzdünk. Kihasználnám itt a lehetőséget, hogy ilyen sok olasz képviselő van. Elmondom, hogy az olasz formájában nem ismerjük a maffiát, mint olyat. Tehát olyan ö, maffia jelenség nem létezik Franciaországban, amely ö, képes lenne magának az államnak a hatalmát ö, megkérdőjelezni. De ez nem azt jelenti, hogy Franciaországban nincsen szervezett bűnöz, ö, bűnözés sőt, sokféle szervezett bűnözés is működik Franciaországban. Beszélhetnénk itt az olasz mafiáknak a hatásáról Franciaországban, hiszen jelenleg én vagyok az egyetlen nem olasz rendőr, amely a maffia háborúk elleni küzdelemben aktívan részt vettem a 80-as években. Borsellino képviselőasszony de előtt szeretnék itt most fejet hajtani, és szeretném elmondani azt, hogy milyen nagyra becsültem azt a munkát, amit az elhunyt testvérével és Falcone ügyésszel együtt végezhettem akkoriban. Beszélhetnék továbbá az orosz maffia hatája, hatásáról Franciaországban, vagy a dél-amerikai vagy afrikai maffia hatásáról vagy beszélhetnék arról is, hogy milyen új módszerek jelennek meg Franciaországban a kelet-európából érkező vándorló bűnöző csoportok hatására. Ehelyett inkább a francia bűnölkövet, bűnelkövetők által elkövetett bűnügyekről fogok beszélni. Olyan bűnözőkről van szó, akik Franciaországban születtek és Franciaországban működnek. A nemzetközi szinten viszonylag kevesebbet beszélünk az ilyen típusú bűnözésről, de számunkra, franciák számára a francia ország határain belül elkövetett bűnügyek 75%-át franciák követik el és 80%-a az elkövetett bűnügyeknek a külvárosokban született franciák által kerül elkövetésre, és a kanabisszal függ össze. Azaz, itt olyan ö, bűnszervezetekről van szó, akikről már régóta tudunk, ö, hosszú ideje léteznek, és észak-déli tengelyen Lille, ö, Párizs, ö, Lyon, illetve Côte d'Azur tengelyen helyezkednek el ezek a szervezetek. Aztán itt van még a korzikai bűnözés. Ez pontosan mit is takar? Ez a Kózanosztrához hasonló mafia lenne? 250 ezer lakosa van Korzika szigetének, de 2008 óta azaz azóta, mióta a korzikai bűnügyi térkép újra rajzolódik, és a korzikai tektonikus lemezek mozogni kezdtek, 75 leszámolásra került eddig sor. A Provence Côte d'Azur eh, régióban, illetve Párizsban ezek pontosan hogyan is jelennek meg, eh, ingatlan spekuláció, eh, zsarolások, illetve egyéb formák, valamint dél felé kaszinók, szállodák felé ágaznak tovább a korzikai Marszei térségben működnek ezek a szervezetek, hasonlóképpen, mint a 30 évvel ezelőtt. A márszei a márszei szervezetek mindig is egyfajta keresztapák kezében voltak. Amikor ezek hatalmasok, akkor a nédzai, tuloni szervezeteket is kézben tartják, de amikor kevesebb a befolyásuk, akkor csak Márszáj térségét. A belga bűnözéshez hasonló bűnözés is folyik, valamint a Párizsi térségben is bűnözés, illetve Lilli térségben is szervezett bűnözés folyik, különösen a külvárosokban. Kifejezetten a francia bűnözés kapcsolatban elmondhatjuk, hogy különösen 20 évvel 20 év óta Marokkóból Spanyolországon vagy Hollandián keresztül kanabis származékok importálásából áll. Ez körülbelül 3 milliárd eurós piacot jelent, két, évente 250 tonnáról beszélünk. Azaz, a három másik, nagy, három másik nagy kategória a szintetikus kábítószerek, valamint a heroin és a kokain. Szintén jelen vannak a piacon, ezek egy millió eurós piacot tesznek ki a, különösen a külvárosokban találhatóak azok a személyek, akik importálnak, akik közvetlen kapcsolatban állnak a marokkói termelőkkel, akik megkönnyítik az import lefolyását. Marokkóból, vagy Algériából, vagy Tunéziából indulnak ki ezen szállítmányok, de természetesen nagyon nehéz a helyszínre menni, hogy már ott feltartóztassuk őket. Három szintű szerveződésről beszélünk, és ezt megtalálhatjuk az országunk közel 400 külvárosában. Hát itt helyi vezetőkről van szó, akik a, egy jól körülhatárolt területen akarják eladni a kábítószert. A, természetesen az egyes csap, csoportok között területháborúk is kitörnek időről időre. Ezeket a fegyverhasználat, illetve egyéb bűncselekmények kapcsán jegyezzük különböző mennyiségű termékeket, a fél nagykereskedők adják tovább, ők előre kifizetik a termékeket. És utána gyorsan Spanyolországba, vagy Hollandiába, vagy Marokkóba mennek, hogy átvegyék a termékeket. A kanabiszon kívül egyéb termékeket is behozhatnak, és ez a nagy fenyegetés, mivel nem sokára majd látni fogjuk, hogy a kokain kereskedelem is nagyban fejlődött, és tudjuk, hogy a marokkói térség ezen termék számára is óriási platformot jelent kokainba, kokaint importálnak Franciaországba, ez egyre inkább elterjed, eljut a lépcsőházainkba, a külvárosokba, illetve Franciaország legeldugottabb zegzugaiba is. Az eladás sokat változott, a városi bűnözésből külvárosi bűnözés lett, és mára már a vidéki területekre is elért a bűnözési piramis tetején pedig több tucat bűnszervezetet találhatunk, amelyek lassanként felmásztak a bűnözés szamár létráján, és több tonna kábítószert importálnak minden egyes tranzakciónál. Itt nemzeteken, illetve határokon átnyúló szervezetekről van szó, akik a szállítási útvonalakat is kezükben tartják, korumpálják a spanyol, illetve marokkói hatóságokat is, és Franciaország a céljuk, célpiacuk, valamint a külföldi piacok főként Dél-Spanyolországban telepedtek meg, Hollandiában vagy Marokkóban. A pénzügyi tét óriási természetesen, és mindezek mögött természetesen itt vannak a kapcsolódó bűncselekmények is. Franciaországban jelenleg úgy véljük, hogy az évente jegyzett 50 leszámolás 70-80 százaléka közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik a cannabis kereskedelemhez. A termék minőségéhez, mennyiségéhez, vagy bizonyos szállítással kapcsolatos megállapodások nem betartásához kapcsolódnak. Nem beszélve természet, nem beszélve a túlszejtéseket, amikor az egyes csoportok azért eltenek túszul bizonyos személyeket, hogy így váltságdíjat kapjanak, és további importra keríthessenek sort. Hét és fél perc alatt sikerült elmagyaráznom, hogy milyen tétjei vannak ezen tevékenységeknek. Nos, Franciaországban még mindig, hogy Franciaországról beszéljünk. Egy példa, hogy hogyan tudunk küzdeni mindez ellen. Mindannyian megértettük, hogy a legfőbb eszközünk a nemzetközi együttműködés. Franciaország megpróbál több szintű és koherens választ kidolgozni. Hogyan épül fel a rendszer. A nemzetközi rendőri együttműködés tekintetében Franciaország egy egységes belépési pontot alakított ki a bűnügyi rendőrségen belül, amelyen, amelyben az Interpol, az Europol, a Prüm és a Schengen kontextusában együttműködünk az információcserét, valamint a büntetőjogi folyamatra való, eljárásra való áttérést itt koordináljuk. Különböző európai fővárosokkal működünk együtt. Itt a francia platformnak a sajátossága az, hogy ezen platformon Együtt dolgoznak a rendőrök, a vámosok, valamint az ügyészek, a bírák is. Non-stop folyamatosan elérhetőek bírák, akik segítségével az, az igazságügyi együttműködési felkérések bármikor jóváhagyhatóak, ezekben folyamatosan részt veszünk. Például egy litván, spanyol bíró elfogadta, európai elfogatási parancsot bocsát ki, elfogják az adott személyt Franciaországban, az év bármelyik pillanatában jóvá hagyhatjuk ezt az elfogatási parancsot, és eljárhatunk az elfogatás terén. Említettem, hogy több szintű és koherens eljárást alakítottunk ki. Azaz, megpróbáljuk az intézményi eszközöket összehangolni, valamint a bilaterális eszközöket is. Vegyük a kábítószerkereskedelmet például. Az imént beszéltem Nyugat-Afrikáról, valamint a Marokkó, Spanyolország útvonalról, nem azért, hogy azt pellengérezzem ki, hanem azért, mert az egy jellemző útvonal. Dél-Amerikában jól tudjuk, hogy mely a három legfőbb termelő, és tudjuk, hogy kik a szállít, legfőbb szállítók. Milyen eszközöket használ fel Franciaország, hogy koordinált módon tudja meg kordába szöríteni ezen jelenségeket a partnereivel? Az összekötő tiszták, játszanak itt nagy szerepet. Franciaországnak több mint 90 országban vannak összekötő tisztjeik, akik a világ 145 ország, több mint 145 országában rendelkeznek hatáskörrel. Bogotában, Venezuelában, Peruban, Brazíliában, tehát szinte mindenhol. Természetesen kapcsolatot tartunk fenn az amerikai hatóságokkal is, hogy tudjuk, hogy mi történik a Karibi térségben. Martinikon a francia területhez, tehát európai területen a termeléshez közeli területen létrehoztunk egy kábítószer egységet, mégpedig annak érdekében, hogy a kiindulási ponthoz legközelebb tudjunk beavatkozni. A spanyol, brit, német és még sok nemzetiségű összekötő tisztek dolgoznak itt. Természetesen együttműködünk a különböző platformokkal, amelyeket eh, az unión belül hoztunk létre. Itt beszélhetek eh, a az Atlanti óceánt átszelő hajókat eh, feltartóztató platformokról, például Tulon, illetve egyéb kikötők, valamint nyugat-afrikai platformokról is, ahol európai összekötőtisztek dolgoznak, például Dakarban, Akrában vagy Gánában de még itt is vannak németek, britek, hollandok, spanyolok, olaszok, portugálok, és még sorolhatnám. És természetesen még sok összekötő tisztet találhatunk Marokkóban és Spanyolországban. Még visszatérnek pár szóra a kanabisz kereskedelemre. Franciaországban ö, meggyőződésünk, hogy ö, ha a eh, nemzetközi együttműködési eszközöket nem használjuk fel, mint például az Europol, amire még visszatérnék, eh, számos operatív eh, tevékenységet folytathatunk, de csak akkor, hogyha az érintett külföldi partnerek is teljesen mértékben részt vesznek ebben. Ezért Franciaországnak több összekötő tisztje van Madridban, Malagában, Barcelonában, Alicantéban, és ugyanebben a szellemben a spanyol partnereink egy közös ö, hivatalt kívánnak ö, nyitni a marokkói hatóságokkal. Franciaország nem sokára a spanyol-marokkói közös kapitányságra kíván majd egy összekötő tisztet kiküldeni. És így tényleg a kiinduló ponthoz nagyon közel leszünk majd. Természetesen ezzel nem kívánjuk a többi eszköznek a hatáskörét korlátozni. De még ennél is szeretnénk tovább menni. A spanyol és, bocsánat, francia és spanyol hatóságok 2010 áprilisában a belügyminiszterek között egy megállapodást kötött, hogy a hírszerzési adatokat megoszthassuk és felhasználhassuk. Franciaországban a már említett hálózatok felszámolására a helyszínen gyűjtünk adatokat, ott, ahol ezen szervezetek letelepettek, főként Dél-Spanyolországban közös francia-spanyol kábítószer ellenes egységeket hozunk létre, amelyek a partnerek által gyűjtött operatív információkat használják fel. Ezen információkat a spanyol területen dolgozó, kifejezetten a nemzetközi kereskedelemmel, illetve pénzmosással foglalkozó tisztek használják fel teljes mértékben együttműködnek természetesen a spanyol kollégáikkal, és az ott letelepedett francia bűnözők vagyonát nyomon követik. 2010-ben 18 tonna kanabiszt foglaltak le, 1,6 millió eurót koboztak el, 83 autót, 174 szemét állítottak elő. ami a nemzetközi eszközök felhasználását illeti. Franciaország úgy véli, hogy az Európol eszközeit százszázalékosan ki kellene használni. Hiszünk ennek a hatékonyságában. Tudjuk, hogy az Europol ügynöksége nagyon jó minőségű információkkal lát minket el. Nagyon innovatív eszközöket állított fel ez az ügynökség. Így például a francia vámosokkal, rendőrökkel együttműködésben közvetlen információ cserére van lehetőség az Europol ügynökeivel együtt, anélkül, hogy feltétlenül azon központi ö, irodán kellene áthaladni az információnak, amit én vezetek. Tehát ö, nem a központosításról mondunk le, viszont arról van szó, hogy a lehető leghatékonyabban kívánjuk felhasználni ezt az eszközt, amit ö, az információ cserét segíti elő. az Europol dossziéit folyamatosan kikívánjuk egészíteni a hírszerzés adataival. Valamint szeretnénk elérni azt, hogy a francia intézmények helyzetét, valamint a bírák kultúráját is integrálni kívánjuk a rendszerbe, és szeretnénk az Europol számára egy megfelelő adatbázis létrehozni, de ez semmiképpen sem lehet kötelező jellegű, hiszen az kontraproduktív lenne. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy a prümi rendszer hogyan valósul meg Franciaországban. Sengerről már nem is beszélünk, hiszen napi szinten valósul meg a rendőri együttműködés számtalan területen. Végezetül pedig elmondhatom, hogy a mai globalizált világban ezen eszközök használata az európai eszközök kiegyensúlyozott, valamint az Interpol eszközök kiegyensúlyozott használatát követeli meg. 180 állam részese az e, Interpolnak jelenleg, és mindenképpen ezen jelenlegi gazdasági válsághelyzetben el kell kerülni, hogy átfedések legyenek, a rendelkezésünkre álló eszközöket maximálisan ki kell használni. Brainwright képviselő is hangsúlyozta ezt egy másik képviselővel együtt, miszerint hatékonyan kell ezeket az eszközöket használni. Szingapurban egy új Interpol eszközt hoztunk létre, valamint egy másik új intézkedés, illetve új kezdeményezést is útjára indítottunk, de a két kezdeményezésnek szorosan együtt kell működniük, semmiképpen sem szabad, hogy ugyanazt a munkát kétszer végezzük el. Grasso főügyész az imént mondta, hogy itt most a jövő forog kockán és felmerült a kérdés, hogy mi mit várhatunk önöktől. Számos jelentős kihívás áll előttünk. Grasso ügyész úr beszélt az adatok megőrzéséről és azok felhasználásáról. Csak ismételni tudnám azt, amit ő mondott. Itt egy példa, ami sajnos eléggé friss a francia bűnügyi aktualitásokban szerepelt. A Toulouse és Montobani mészárlásról bizonyára önök is hallottak. Ez egy jelképes eset, de nem annyira annak a lefolyását illetően, hanem azért, mert ez egy olyan ügy, amelyben a francia nyomozók, illetve bírák egy nagyon speciális helyzetben találták magukat. Azonosították a szemét, és a nyomozás során azt keresték, hogy hogyan tudta ezt a sor, cselekmény sorozatot végrehajtani. És kiderült, hogy Afganisztánba, illetve Pakisztánba is ellátogatott korában. Tehát egyfajta visszagöngyölítést végeztek a nyomozók. Mégpedig több évre visszamenőlegesen kellett nyomozni. És itt felmerült a személyek szabadsága, az adatok védelme, illetve az adatok tárolásának a időtartamának a hossza korlátozhatná az ilyen típusú nyomozásokat. Ez a fiatal nem mehetett közvetlen járattal Iszlamabadba, Párizsba, mivel nincs ilyen közvetlen járat. Unión belüli járatokat is fel kellett használnia. És itt az, Euró, az uniós PNR-re szeretnék visszautalni. Hogyha a közösségen belüli ö, utakról nem lennének ilyen adataink, akkor bármilyen ilyen típusú nyomozás egészen egyszerűen lehetetlen lenne. És egy utolsó pont, hogy visszatérjek még az adatok megőrzésére. Tisztelt képviselők! Fel kell használnunk az Interpol eszközét, Ebben minden uniós tagállam részt vesz, sőt pénzügyileg is támogatja azt. Kérem, hogy az új irányelvből semmiképpen se hagyják ki a nemzetközi intézményekkel folytatott információcserét, hiszen a jelenlegi jogszabályban egy kis joghézag van, amely komoly nehézségeket okoz. Hát sok mindent tudnék még mondani, tisztelt képviselők, de remélem, hogy elég részletes volt, amit és még lesz idő a kérdésekre is. Abbiamo dei problemi di Köszönöm szépen, Kolombi úr. Elnök asszony. Rövid idő a rendelkezésünkre, Damoklész kardjaként függ a fejünk fölött, de most azonnal kezdjük ha megengedi, akkor Korkoran úrral kezdenénk, és majd utána adnánk meg a szólás jogát. Korkoran úr a bűnügyi vagyon visszaszerzési hivatal Írországbeli tisztviselője, és Korkorán úr most a nemzeti eljárásokról és határokon átnyúló eljárásokról fog beszélni, amelyek szintén bűncselekményekből származó javak elkobzásáról van szó. Az irányelv, az elkobzás irányelvről tudunk, ha még a rendelet tervezett a kölcsönös elismeréséről, a, a lefoglalási és elkobzási parancsokról nem is született meg, személyes tapasztalatait kívánja megosztani velünk, hogy milyen nehézségekbe, akadályokba ütközik nap mint napi munkájában, és hogy hogyan tudja ezeket leépíteni, ezen akadályokat egy olyan földrajzi területen, amely az ő hatáskörébe tartozik. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen ezt a meghívást ide ma. Én vagyok a bűnügyi lefoglalási elkobzási osztálynak a főfelügyelője az Ír köztársaságban, és tudatában vagyok annak, hogy nagyon kevés időnk van. Úgyhogy csak egy általános áttekintést adok a hivatalról, és arról, hogy milyen jogi keretek között működik. Remélem, hogy a jogszabályokra is ki tudok térni, hogy az elkobzásra milyen jogszabályok vonatkoznak Írországban, és hogy mi a hivatalnak a története. Egy kicsit beszélni fogok az elmúlt 15 évről, hogy milyen politikáink és eljárásaink vannak, és hogyan változtak a trendek ez idő alatt. hogy megértsék a nem bírósági eljáráson alapuló jogi eljárásokat. 94-ben született egy jogszabály Írországban, és ez a bűnügyi elkobzásokról szólt, ez nagyon fontos jogszabály volt az időben, és nagyon fontos fejleményt jelzett a jogalkotásban, de az elkobzási parancsot csak akkor lehetett kérni, hogyha konkrét vád merült fel valaki ellen, például a távoltartási parancs, elkobzási parancs, pénzmosás, illetve banki tartozás. Annak ellenére, hogy nagyon nagy változások következtek be ezt követően, még mindig maradt néhány nagyon jelentős bűnügyi szereplő az ír területen, akiket egyszerűen kibújtak a bűnügyi eljárás alól. Ez annak volt köszönhető, hogy megfélemlítették azokat, akik a működési területein volt, mert nagyon nagy pénzügyi erőt képeztek, és pénzügyi nyomást gyakoroltak az emberekre. A 90-es évek közepén egy olyan időnaknak vagyunk tanúi, ahol szervezett bűnügyi csoportok képesek voltak arra, hogy a BTK keretei közül kibújva működjenek, és katalizátorként működtek a hivatal létrehozására, mivel 96 nyarán egy vizsgáló újságíró és a rendőrség egyik tagját meggyilkolták Írországban. Ez hívta életre a hivatalt. Ezeket a tragikus eseményeket követően új jogszabályok születtek, most ezekben nem megyek bele, de az történt, hogy a bíróság, amely a jogszabályt interpretálta, annak az egyik tagja, rámutatott arra, hogy szükség van egy ilyen hivatalra, és arra is, hogy a bíróság figyelemmel kövesse ezeket a potenciális bűnelkövetőket. Ezen kívül az arányosság elvét figyelembe vették, illetve a jogok kiegyensúlyozását, a közösség általános érdekeit és az egyéni érdekeket súlyozva egymás ellenében. Itt látható a hivatalnak a mérete elég kicsi nemzetközi szempontból. 70 alkalmazottunk van, ez meglehetősen kicsi nemzetközi mércével mérve. A kormányhivatalokból áll össze, ezt mutatja ez a diagram is. A Kánának van 35 tagja, aztán a bevételeket ellenőrző hivatalból 12-en, 5-en vannak a szociális védelmi osztálytól, aztán van egy teljes munkaidőnő jogi szakértőnk, vannak, van öt elemzőnk, és van 11 adminisztrációval foglalkozó szakértőnk, tehát mondtam, hogy ez az iroda nagyon kicsi ahhoz képest, hogy nemzetközi szinten mihez vagyunk szokva. És ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy összesen 14 ezer rendőr van Írországban. Tehát ennek ellenére, hogy kicsi a hivatal, meg is nagyon eredményes munkát végzünk. A célkitűzésünk, ez egyértelmű, a jogszabály is rámutat, hogy beazonosítsuk azokat a javakat, amelyeket feltételezhetően bűnügyi tevékenységek hoztak létre. Ezeket lefoglaljuk, és vizsgálatot indítunk ezek körében. Tehát ez egyértelmű célkitűzés, és egyszerűen van megfogalmazva maga a hivatal. Egy multidisziplináris ügynökség, ez azt jelenti, hogy a rendőrség, a vám és pénzügyőrség és egy szociális jóléti hivatal megosszák az információkat a közös célok érdekében. Vannak uh, saját szakértőink, mindenkit felruháztunk azzal a joggal, hogy vizsgálatot folytasson, és bármilyen jogi orvoslattal éljen annak érdekében, hogy csökkentsük a bűnügyi tevékenységből eredő jogokat, javakat. Rövid az idő, nem akarok mindenre kitérni, csak szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem régen azt tapasztaltuk, hogy az analitikus funkciókra jobb, hogyha koncentrálunk, és arra, hogy a bíróságok elé kerülő ügyeket előkészítsük. Ez nagy hasznára van mindenkinek, olyan értelemben is, vagy az összegyűjtött információt gyakran nem vették figyelembe a múltban, vagy közvetlen bizonyítékot vettek figyelembe, de mostanában azt láttuk, hogy a bűn elkövetőknek a jövedelmét és életstílusát elemezve kialakíthatunk egy képet arról, hogy hogyan szerezték az illegális javaikat. A hivatalnak az a cél, hogy minden szakértelmet összevéve csoportokban dolgozunk, egy épületben dolgozunk, dolgozunk egyetlen irodánk van, a rendőrség felügyeli az ügynökséget, és hangsúlyozzuk az egyenlőséget, tehát mindenki mindenért felelős és egyenlő partner. Úgyhogy mindenkinek a hozzájárulását nagyra tartjuk. A jogalkotási keret ennek keretében kutatási parancsok kiadására adunk feljogosítást azért, hogy bizonyítékokat nyerjünk, de A tiszteknek megvan az a joga, hogy törvényi védelmet élvezve névtelenül kutassanak és vizsgálatot folytassanak. Úgyhogy föl vagyunk hatalmazva arra, hogy nagyon fókuszált módon lépjünk fel az egyének ellen, és nem csak általános értelemben végzünk harcot, hanem konkrét egyénekre koncentrálunk, akik esetében megfelelő vizsgálatot folytatunk, annak megfelelően, hogy milyen súlyosságú bűnt követtek el. Már mondtam, hogy multidisziplináris munkát végzünk. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy ennek köszönhető az, hogy nagyon nagy sikereket értünk el. Például az, hogy az irodán belül és az ügynökségek között szabadon megoszthatjuk az információkat, az azt jelenti, hogy kiküszöböltük a hagyományos bürokratikus akadályokat. Illetve az információ minden tiszt és minden bevetett egyén számára elérhető, ez pedig azt biztosítja, hogy egy igen átfogó stratégiát építsünk ki a bűnözők ellenében. Ezen kívül ez azt jelenti, hogy a skilleket nagyon jól lehet cserélgetni az ügynökségek között. A specifikus jogszabály, amely a hivatal működését előírja, ez a 96-os bűnözésre vonatkozó, bűnelkövetésre vonatkozó jogszabály. A fő elemei az, hogy ez egy polgári eljárásra ad lehetőséget, és el lehet foglalni a bűnözők javait anélkül, hogy ellenük bűnügyi eljárást kezdeményezünk. Nyilvánvalóan Írországban a bíróság és a legfőbb legfelsőbb bíróság mindig támogatta ezeket a döntéseket. Nyilvánvalóan azért, mert vannak óvadékok és biztosítékok a jogalkotásunkban, azért, hogy az ilyen irányú tevékenységeket jogileg is elősegítsük, például bonafide költségeket tudunk kifizetni, illetve a lefoglalás elkobzás, parancs kiadatása, és magának a javaknak a lefoglalása között akár 7 év is eltelhet. Minden attól függ, hogy mekkora értékről van szó, és a fő célunk az az, hogy koordinált módon járunk el. Akkor most rátérnék a nemzetközi aspektusra, és itt a dián látható, hogy a fő együttműködési területek a hivatal és a különböző szektorok között, hát nem meglepő, hogy főleg eh, az Egyesült Királysági kollégákkal és Észak-Írországgal működünk együtt, ezen kívül együtt működünk az európai kollégákkal és az egész világon szervezettekkel. A Karin hálózata való együttműködés, ez az elkobzások hálózat, ez különösen fontos, és eh, a 2007-es Európai úgynevezett Assets Recovery Office-szal is. És, ahogy azt már mondtam, próbálok az időkeretekhez alkalmazkodni, úgyhogy említenék néhány dolgot még nemzetközi szinten amelyek olyan kérdések, amelyek gyakran felmerülnek. És nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy más igazságszolgáltatási területeknek más fenntartásai vannak az információ cserét illetően, amikor polgári eljárásról van szó, és nem a BTK keretében való eljárásról. Az elismeréseket, a végrehajtási parancsokat illetően gyakran fenntartásokkal élnek más országok, és minden jó, amit lefoglalunk, azok ellenében ki kell állítani egy nyugtát, és ezt mindig a bíróság felülvizsgálja. Az, hogy polgári eljárás keretében folytatjuk ezt le, ez nem minden országban elfogadott, de ennek ellenére mi ezt úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan modell, ami az ír igazságszolgáltatásban bevált, és jó lenne ezt nemzetközi szinten is lemásolni. Voltak olyan elkobzási eseteink, ahol együttműködtünk más tagállamokkal, és ez azt jelenti, hogy meg kellett osztani az elkobzott javakat. Nyilvánvaló, hogy itt figyelembe kell venni, hogy a felek milyen erőfeszítéseket tettek, és néha ez nem egy egyszerű eset. Végül Az a kérdés is felmerül, hogy a nemzetközi eszközöket hogyan interpretálják az egyes tagállamok. Nyilvánvalóan ez is eltér országról országra, és problémákat jelenthet, de általában véve a hivatal legalábbis gyakorlatban megpróbál legjobb gyakorlatot felmutatni. Az írigasságszolgáltatásban nagy sikereket értünk el, és szeretnénk fenntartani ezt. Köszönöm szépen önöknek! La ringrazio, Mr. Corcoran, soprattutto per aver concretizzato tutto. Io adesso... Köszönöm szépen ilyen konkrét megfogalmazását. Köszönöm Korkorán úrnak, most pedig a koordinátorokon a sor és a képviselőtársainkon, hogy feltegyek kérdéseiket. Kérem, hogy röviden fogalmazzanak egy-egy percben, ha nem, akkor egyszerűen válaszadásra nem kerül sor szeretnénk, hogyha utána a különböző öm, ö, előadók is szólhatnának. Matthew, asszony néppárt. Köszönöm Kolombi úrnak az előadását. Öm, valahol megnyugtat, hogy nem csak Olaszországban létezik a maffia, hanem hála Istennek, nekünk is Franciaországban megvan a saját szervezett bűnözésünk persze félretéve a tréfát, Olaszországban komoly kommunikáció folyt a szervezett bűnözésről és maffiáról. Franciaországban nagyon kevesen tudják, csak az engedélyezett rendőri, igazságszolgáltatási munkatársak. Az újságírók néha a, arról beszélnek, hogy mondjuk milyen mennyiségű kanabiszt vagy kábítószert sikerült lefoglalni a rendőri szerveknek vagy a vámosoknak, de igazából a nagy közönség nem tudja, hogy a szervezett bűnözés, a mafia, mafiózus tevékenységek mit is generálnak, akár bal, akár jobboldali politikusokról legyen szó, ez kár, hogy nem ilyen stratégiát, ilyen kommunikatív stratégiát választottak politikusaink. Megértettem, hogy mit szeretne, fel sem kell kérde, tenni a kérdést a LIBE szakbizottság elé, ugye mit szeretne a PNR, a közösségen belüli repülő adatok megőrzése, és általában az adatok megőrzése. Ezek, ez az ön kívánságlistája, megértettem. Korkoran úrnak köszönöm szépen az előadást, nagyon pozitív tapasztalatokat mesélte a vagyonvisszaszerzési hivatal elkobzási politikájáról és a szakmai tapasztalatai igazán nagyra értékelendőek. Elnök asszony, köszönöm szépen a szocialisták részéről képviselőm köszönni szépen. Nagyszerű volt, igen, hasznos ez az előadás, és nagyon érdekes is. Engedje meg, hogy a kábítószerkereskedelemről és piacokról kérdezzem ön Franciaországban. Itt nem arról van szó, hogy magát a kábítószerkereskedelmet hm, nevesítsük, hanem amit az emberkereskedelemnek, embercsempészetnek nevezünk. Létezik ma egy stratégia Európában 40 konkrét rendelkezéssel, annak érdekében, hogy az emberek, emberkereskedelem elleni küzdelmet lefolytathassuk. Tudomásul vette a bizottság javaslatát a nemzeti BTK-kban, és létezik-e az emberkereskedelem elleni külön szakosodott nyomozó csoport európai szinten, amely az emberkereskedelem ellen venné föl határokon átnyúló módon nemzetközi téren a ö, küzdelmet. Szeretném, ha erről többet szólna. Egy olyan intézkedésről van szó, amelyet az Európai Bizottság javasolt, és hasznos lehetne arra, hogy hatékonyabban lépjünk föl az emberkereskedelem, és hát a, a kábítószerkereskedelem ellen is. Köszönöm. Dardan úr. Sokkal érdekesebb lenne, ha egy EU főügyészünk lenne, de hát egy EU FBI-unk is lehetne, egy EU büntetőtörvénykönyvünk is, EU harmonizált büntetéseket szegnénk ki, és EU börtönöket építenénk. Ez lenne a leghatékonyabb, nem csak főügyészről beszélnénk. Az ír kolléga nagyon érdekes volt, és azt szeretném tudni, hogy amikor rossz fiúkat megtalálják, és elvonják tőlük az USA-ban, Svájcban, Egyesült Királyságban mondjuk az elkobzott javaikat, de gyakorlatilag hogy működik mindez utána, amikor elkobozták? Elnök asszony, Szezna úr, lemond a kérdéséről a konzervatívok részéről, a Kirkop kolléga. Igen, elnézést kérek. Egy kérdésem lenne az ír kollégához, nem a francia kollégához. Engem az az összefüggés érdekelne, mely az ő munkájuk és a nemzeti ö, kincstár között ö, létezik, ha létezik, ez nagyon érdekelne, és én annak kontextusában gondolkodom, hogy mi is történik most nem csak a pénzmosás vonatkozásaiban, hanem specifikusan azzal kapcsolatban, hogy a korrupciós ügyek nyomozásai és a pénzek felhasználása egyre inkább közös erőfeszítés a bűnüldöző szervek és az államháztartási különböző szakavadottak között. Ezzel kapcsolatban mit hallhatnánk? Köszönöm szépen, Szondergárd úr nincs itt a teremben, úgyhogy akkor Jakolino úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen nagy érdeklődéssel hallgattam Kolombi urat is, és Korkorán urat is. Az ír eh, hivatal képviselőjét. Nagyon érdekes és hasznos modellértékű előadások voltak a hatékony, konkrét szervezett bűnözés elleni fellépésekről. Mindkettőjükhöz intézném a kérdésemet. Milyen vizsgálati, konkrét eszközzel rendelkeznek, amely ich, amelyből ihletet meríthetnénk arra, hogy európai szinten is ugyanolyan hatékonyan lépjünk föl, mint nemzeti szinten a francia és az ír modellekből milyen módon tudnánk a maffia ellenes küzdelemben ihletet meríteni? Más jogalkotások is esetleg ez alapján járhatnának el. Hankis kolléganő, egy percben. Ö Kolumbi úr az igen érdekes előadásában felsorolta, hogy Franciaországban a szervezett bűnözés milyen formái léteznek, és eközben említést tett, csak említést az orosz és oroszajkú szervezett bűnözésről Engem ez kiváltképp érdekel, mert Kelet-Közép-Európa térségében, posztkommunista országokban ennek igen nagy a jelentősége az én tudomásom szerint mai napig. Egy nagyon rövid megjegyzést engedjenek meg, hogy van a szervezett bűnözés eme formájának van egy ö, közös vonása több, de egy nagyon érdekes közös vonása az olasz maffiával, nevezetesen az, hogy a politikával való összefonódottsága az rendkívül erős, hiszen már a kezdet-kezdetén ugye a Szovjetunió összeomlásával vesz először nagy lendületet az orosz szervezett bűnözés, és már ekkor politikai kapcsolatokra épít a régi kommunista titkosszolgálatok tagjai igen nagy szerepet játszanak, amikor lerakják fegyverkereskedelemmel a kezdet-kezdetén ennek a <clears throat> szervezett bűnözési formának az alapjait, ami, mint köztudomású és nincs idő itt ennek a kifejtésére, de később nagyon jelentős mértékben épül be a politikai elitbe, az állami hivatalokba, az intézményrendszerbe, és a, kele, a posztkommunista térségből kinyújtja a csápjait, nemhogy az európai országokba, nem csak az unióba és az uniós országokba, hanem a svejci és amerikai bankokba is például, és a kezdeti e, fegyverkereskedelmi tevékenység helyét egyre jobban új ágazatok veszik át, például az ingatlan üzlet most az én kérdésem az az van, hogy egy kicsit tudna-e többet arról mondani, hogy Franciaországban kell-e ma még számolni az orosz és orosz ajkú szervezet bűnözéssel? Milyen Grazie. formái léteznek? Köszönöm. Grazie. Un minuto, onorevole Mitchell. Um, thank you, President. Um, Detective Chief Superintendent. Köszönöm szépen. Nos, uh, nagyon érdekes volt az előadás, hiszen eh, igazából az emberek sokszor milliómos életet élnek országokban úgy, hogy két-három házuk van, és eh, társadalombiztosítási eh, ellátásból élnek. És hát bizony látjuk, hogy a szervezett bűn, bűnelkövetők nem mindig fizetik meg a megfelelő árat. Európában hogyan tudnánk az önök példáját követni? Két kérdésem lenne a vezető detektív, detektívhez. Itt most a polgári törvénykönyvről, nem a BTK-ról beszélek. Hogyha valakit bűnösnek nyilvánítanak, hogyan lehet a polgári bírósággal megelőztetni azt, hogy mondjuk büntetőbíróság elé kerüljön később a, az ügy. Beszéltek önök a jogok kiegyensúlyozásáról, persze, de ami a bevételek vagy a társadalombiztosítási ügynököket illeti, persze érzékeny információkat kezelnek Írországban. Hogy lehet biztosítani azt, hogy valóban el lehet kapni a a bűnelkövetőket, de ezt oly módon teszik, hogy a titkosan kezelendő információk nem szivárognak ki, hogy az egyensúly ott van. Erről lenne jó egy kicsit többet tudni. Utolsó ö, szóként pedig Costello kollégánké a szó. Elnézést kérek. Köszönöm szépen minden előadónknak, és mind a három országnak az előadásait a mai nap folyam nagyon érdekes előadásaikért. Corcoran vezető tisztviselő előadása különösen érdekes volt, hiszen jobban ismerem az ír helyzetet, mint mondjuk a franciát. Néhány kérdésem lenne. Az elkobzott javakkal kapcsolatban elmondta, hogy 7 év telik el, miután visszakerülnek a rendszerbe a pénzek. Egy kampányt hallottam, mert szerint úgymond borítékolnának pénzeket, még mielőtt, vagy pántlikáznák őket, még mielőtt visszakerülnének a rendszerbe, különösen, hogyha drogból származó pénzekről van szó, amelyek óriási gondot jelentenek a közösségek számára. Érdekelne az is, hogy ahogy a raportőrünk is elmondta, 2011-ben, 2011 után új irányelvre számíthatunk, és a bűnügyi ítélet formáját hogyan látja, hogyan lehetnénk biztosak abban, hogy ez irányelvben valóban megfelelő módon kezeljük a kérdést. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban mindkét előadónkat megcéloznám, és hogy a mobiltelefonok információihoz hat hónapon túlmenően is hozzáférhessünk. A szervezett bűnözés Írországban, Dublinban olyan, hogy számos bűnnel követő nem regisztrált mobiltelefonokat használ, nincsenek tehát ö, regisztrált adatok ezekkel kapcsolatban. Hogy lehetne a beazonosított ö, mobiltelefon ö, szolgáltatókat rávenni arra, hogy valahol nyomon követhető információkra hoz juthassunk az ilyen ö, mobiltelefonokról is? Jotova asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és minden előadónknak köszönöm szépen az igen érdekes előadásokat. Egy specifikus kérdésem lenne Kokran úrhoz, ha jól értettem, akkor módosították 96 nyarán a jogszabályaikat, és most már nincs szükség büntető ügyi ítélet kimondásához Ah, kimondására ahhoz, hogy a javak elkobzása megtörténjen. Ez a gyakorlatban mit mutat? Egy ilyen jogszabálynak hála valahol lehetőség van arra, hogy a visszaéléseket megszüntessük, vagy ebből fakadnak visszaélések, és hogy esetleg politikussá válik maga a döntés is, és az üzleti szférából esetleg beavatkozhatnak ezekbe a dolgokba azok, akik ezt a megoldást nem igazán szeretik. Ügyrendi pontom lenne, tehát lenne egy technikai kérdésem, a kollégám is felveti ezt. Az utolsó napi rendi pontot mikor fogjuk megbeszélni, mert a 12-es pontig nem jutottunk el, nem tudom, mondott valamit az ülés elején erről, hiszen ez nagyon fontos számunkra. Jövő hétre halasztjuk az utolsó napi rendi pontot? Allora, ehm, rendben van. Tehát mindenki látja, nagyon elcsúsztunk a programmal. És nyilvánvaló, hogy a Korkorán úrnak feltett kérdések és a Kolumbi úrnak feltett kérdéseket írásban kellene megválaszolni, mert különben nem tudjuk meghallgatni Latorre elnök urat, pedig szeretnénk őt meghallgatni, mert különben nagyon igazságtalanok lennénk vele szemben, úgyhogy ha megtennék az eddigi előadók, hogy írásban válaszoljanak, most pedig Franco Latorrénak adnám meg a szót, aki a polgári társadalmi hálózatnak az elnöke. Szerintem ez a hálózat alapvető fontosságú ahhoz, hogy komoly eljárásokat folytathassunk le, és kitűnő példát mutat a Flair ö, hálózat, hiszen a társadalom nagyon sok szintjén felveszi a harcot a szervezet bűnözése. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, és nagyon remélem, hogy nem okozok csalódást azzal, amit mondani fogok most tudja, hogy a La Torre törvényt 15 évvel ezelőtt elfogadták Olaszországban, és ez ö, létrehozta azt a nagyon híres jogszabályt, hogy a maffia jelenlét miatt lehessen bűnügyi eljárást kezdeményezni. Ez pedig lehetővé tette, hogy az illegálisan szerzett javakkal teljesen kobozni. Apám Lator ö, úr volt ennek a jogszabálynak a szerzője, de sajnos ezt már nem élte meg, hogy életbe lépjen, mert sajnálatos módon még az év április 30-án lelőtték. Úgyhogy a mi célunk az, hogy felhívjuk a nemzetközi szervezeteknek a figyelmét, hogy vegyék föl a harcot a szervezett bűnözéssel. Az elődünk a Libera szervezet volt, amelynek szintén az volt a célja, hogy a polgári társadalmat támogassa. A Libere szervezet 96-ban egy millió aláírás gyűjtött arra, hogy az elkobzott javakat legális célokra lehessen visszaforgatni. A parlament ezt ö, jóvá is hagyta, és valóban a jogszabály 2009-ben lépett életbe. Flair è stata fondata nel 2009. a Flert 2009-ben hoztuk létre. És abban a plenáris teremben hozták létre, ahol önök is ö, ül, ö, üléseket tartanak, a mediterrán térség, a kaukázus, közép- és kelet-európa országait tömöríti. Elnök félbeszakítja, kollégák, meg szeretnénk hallgatni Latorre elnököt, hiszen 45 percig várt a sorára, kérem, hogy akinek mondani valója van, az hagyja el a termet, vagy ha nem, akkor maradjon csendben. Rendben, akkor folytatnám, elnök asszony. Cercando di dire, vi ringrazio per l'attenzione, che Flair promuove nei singoli paesi. Köszönöm szépen a figyelmüket. A Flair egy nemzetközi kezdeményezés az belül. Ez egy tudatosító kampányon foglalkozó hálózat, különösen a fiatalabb generációknak a figyelmét szeretnénk felhívni erre a problémára. A nagyon sok kezdeményezést indítottunk útjára már, a létrejöttünk óta. A www.flair.net címen találnak meg minket, és nagyon büszkék vagyunk a kezdeményezésünkre. Van például egy nyári iskolánk, egy fiataloknak szóló fórumunk, és Pújában, most már harmadik éve nyári szemináriumot szervezünk. Több száz fiatalt hozunk itt össze, és a legnevesebb szakértőket, amelyek a határon átnyúló bűnözésről, legjobb gyakorlatokról nemzetközi és nemzetközi szinten erről fognak beszélni. A FLAIR majd megmutatja önöknek, hogy a fiatalok tudatában vannak annak, hogy a szervezet bűnözés, a társadalom minden egyes rétegébe behatol, és a fiatalok tudatában vannak annak, hogy ők nem akarják azt, hogy a maffia határozza meg a jövőjüket. Mi úgy gondoljuk, hogy mi nem voltunk eddig sikeresek a harcunkban, de most a fiatalokat támogathatnánk. A bizottságnak van egy javaslata a javak elkapzására, ezt az Európa tanács javaslata alapján teszik. A Flair-nek a feladata lesz, hogy erről az új kezdeményezésről még több állampolgárhoz információt jutasson el. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz a szervezett bűnözés elleni harcban. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm Latorre úr, hogy ennyire összefogott volt, és ilyen fontos dolgokat mondott, hiszen számunkra nagyon fontos az, hogy ez elkobzott javakat újra használjuk. Köszönjük szépen, hogy elkötelezte magát ebben a küzdelemben, amely nem könnyű. Meg szeretném kérdezni, hogy vannak-e olyan országok, ahol a fiatalok jobban elkötelezettek ebben a küzdelemben, vagy sem? Mondjuk az északi vagy a déli országokban. Van-e valami tendencia az egyes országokban etéren. Köszönöm. L'onorevole Fajon Perez. Ah, l'onorevole Borsellino. Borsellino asszony. <clears throat> Igen. Egy megjegyzésem lenne még. Nagy örömmel üdvözöltem önt itt. A Libera alelnökönként is emlékszem önre. Emlékszem, hogy eljött akkoriban is az Európai Parlamentbe, és hogy megalapították a flert. Amikor megtudtam, hogy addig nem létezett egy ilyen átfogó szervezet a polgári mm, szervezetek számára, akik azt a célt tűzik ki, hogy kiírtsák a szervezet bűnözés a társadalomból, ez nagyon megdöbbentett engem, és ön nagyon nagy hatást gyakorolt a parlament tagjaira. A Flair hálózat, ez egy valóság, és egy bizarr álomnak a valóságra válása. És ez azt mutatja, hogy ha az ember elkötelezett, akkor a lehetetlent is valóra válthatja. És ezt mutatja a Flair példája. Elnök Newton Dunn csak, csak röviden. Köszönjük az érdekes előadását. Én északról jövök, az unió északi részéről nagyon sok fiatal látogat el önökhöz. Miért Dél-Olaszországban tartják a találkozóikat? Nem ez a szervezett bűnözés otthona? Nem csak egy újabb lehetőség a mafiának, hogy rekrutáljon fiatalokat? Tessék. Hát én sajnálatosnak tartom azt, hogy nagyon kevés időnk maradt pont erre a nagyon fontos témára, és szeretném azt tudni, hogy milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy az európai dimenzióját erősítsük ennek a hálózatnak, és hogy egyre több fiatalt vonjunk be a munkájukba. Elnök, köszönöm szépen! Nos, nagyon sajnálatosnak tartom, hogy kifutottunk az időből. Ezért, mivel még a koordinátorok ülését is meg kell tartanunk, azt javaslom, hogy Latorre urat hívjuk még meg máskor, amikor nem lesz ilyen sűrű napirendünk. Tényleg nagyon lemaradtunk, én személyesen elnézést szeretnék kérni öntől ez ügyben. Segnare, um, non solo in Italia, ma siete un esempio. Hogy mondjam el, hogy a FLE kitűnő munkát végzett, nem csak Olaszországban, hanem az Olaszország, Olaszországon túl is. Múlt héten több szervezett bűnözéssel kapcsolatos esetről esett szó itt a bizottságban, és arról, hogy az elkozott javak azokat hogyan használhatnánk nemesebb célokra, a társadalom hasznára, és azt hiszem, hogy önök, a Flair egy kitűnő példát nyújtottak, és a többiek is tanulhatnának önöktől. Én tudom, hogy ön nagyon nagy energiával és lelkesedéssel veti magát ebbe a témába. Persze, még válaszolhat. Latorre úr, köszönöm szépen. Én is írásban fogok választ adni a kérdésekre, hogy elősegítsem a munkáját. Elnök asszony, köszönöm szépen. Most pedig a koordinátorok zárt ülése következik, úgyhogy megkérnek mindenki mást, hogy hagyja el a termet. Köszönöm.